kollégák. Eriksson úr a svéd kormány tagjává került kinevezésre. Egyrészt gratulálunk Eriksson úrnak. Tehát május 25-én, 25-én állapítja meg e mandát.